sose lesz olyan gyors. Hűha. Megnyitom az ülést, és felhívom a figyelmüket, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a leköszönő elnök vezeti le az ülést, és nem kerülhet itt most sor semmilyen olyan ügyet megvitatni, vagy vitára, amely nem az elnök választással vagy a mandátumok vizsgálatával függ össze szorosan. Tehát nem fogadok el jelentkezést, nem nyitok meg semmilyen vitát. Kizárólag az elnök megválasztásával foglalkozhatunk, így írja elő számunkra az eljárási szabályzat 12. cikke. Ugyancsak az eljárási szabályzat alapján most az a feladatunk, hogy végrehajtsuk a 13-as szik alapján az elnök választást. Az elnök jelöltek az elnököket csak politikai frakciók jelölhetik, vagy 40 képviselő ajánlására lehet jelölést elfogadni. Ez alapján három jelentkezést regisztráltunk. Ezeket a neveket már tegnap is ismerhették, de a rendkedvéért fel is olvasom őket. Nincs Deva úr, az egyik jelölt. Kérem, álljon föl Deva úr, mutassa meg magát. Martin Schulz úr, Kérem álljon föl. És Diana Wallis asszony. Kérem, álljon föl, hölgyem. A három jelölt tájékoztatott, hogy beleegyeznek abba, hogy jelölik őket. Do głosowania będę podawał po polsku, więc jak... Lengyelül fogom levezetni az ülést, és kérem, hogy mindenki maradjon a helyén, ne járkáljon, mert fejhallgató nélkül nem fogják érteni az eljárást, hogy éppen mit kell tenniük. A 14-es szik egyes alpontja alapján először az elnököt választjuk meg. Az ő megválasztásához elsős körben a leadott szavazatok abszolút többségére van szükség. A ki nem töltött vagy szabálytalanul kitöltött szavazó cédulákat nem vesszük figyelembe. Ez a szabály. Először is felkérnék nyolc képviselő kollégát, akiket most ki fogunk sorsolni, hogy kik, hogy vállalják a szavazat számláló szerepét, sorshúzással dől el, hogy ki ez a nyolc személy, valamennyi képviselő neve benne van cédulákon ebben a dobozban. Ez itt eh, az első választási urna, és ebből fogok most kihúzni egy cédulát, és felolvasom a nyolc nevet. Borsellino kolléga. Uh, Karik Borsellino. Borsellino asszony elfogadja a szavazatszámlálói megbizatást? Rendben. Borsellino asszony az első. Szogur! Szog... Sógor úr. Sógor Csaba. Please stand up. Kérem álljon föl. Elfogadja a számlálói megbizatást? Igen. The next. Következő. Stiller kolléga.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 várandós, és ezért inkább nem kényszerítjük erre a feladatra. Sőt, itt van a babája is vele, úgyhogy akkor ő nem vállalja ezt. Akkor helyette sorsolunk egy harmadik nevet. És eh, Panajotov. Panajotov kolléga. Panajotov, do you agree? Elfogadja? Elfogadja, rendben. Thank you. Next name. Rüle. Rüle kolléga. A zöldektől. Not here. Nincs jelen. Akkor ő helyette is új nevet húzok. A substitute. Uh, Potts. Potts kolléga. Potts. Do you agree? Elfogadja, Potts úr? Rendben, köszönjük. Next is uh... Boris kolléga. Do you agree? Elfogadja, Boris úr? Nem. Moment. E, panie przewodniczący, niestety nie Elnök úr, éppen azzal a feladattal bíztak meg, hogy a kazakh delegációt fogadjam, ki kell majd mennem, nem vállalhatom a feladatot. Take another person. Akkor ön helyett is mást választunk. Bagó úr. Bagó. Do agree? Bagó Zoltán elfogadja? Igen, köszönöm. Next is uh, Kalinowski. Kalinowski kolléga. Do you agree? Elfogadja? Köszönjük szépen. Uh, Kalfin. Következő Kalfin kolléga. Do you agree? Elfogadja? Igen. Az utolsó pedig Perello Rodriguez kolléga. Elfogadja ön is a jelölést szavazatszámlálói megbizatásra? Igen, rendben. Kollégák, akkor elmagyarázom most önöknek az eljárást. Kérem a képviselő kollégákat, akiket most kijelöltünk szavazószámlálónak, hogy jöjjenek előre, és az elnökségi asztal mögött foglaljanak helyet. Ez a nyolc kolléga, akinek a nevét kisorsoltuk, a megválasztás sorrendjében kérem fáradjanak ide, és hozzárendeljük önöket az urnákhoz. Borzelino úr az AB urnához, Sógor úr a C-hez, Panajátov úr az F és H urnához, Rocz kolléga az I és K urnához, Bagó úr az L és M urnához, Fáradjon Kalinowski kolléga az N és R urnához, Elfin kolléga az S, S urnához, Perelodog Didges kolléga a T és a Z jelölésű urnákhoz fáradjon oda. Kérem a nyolc kollégát, tehát, hogy jöjjenek ide az elnökségi pódium mögé, és foglaljanak helyet az urnáik mellett. Röviden néhány percben instruálni fogom önöket, a feladatukról. Ezt kérem, hogy gyors előrejövetelükkel tegyék lehetővé. Jöjjenek először ide hozzám, ahogy már többször mondtam, az elnökségi asztalhoz, és majd utána az urnákhoz. are missing. Még egy, még két kolléga hiányzik. Kérem, hogy önök is jöjjenek ide, a pódiumra. A nyolc szavazatszámláló közül csak van egyelőre jelen. Két kollégát még nem látunk. Proszę Państwa, So? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie instrukcję do... Kedves kollégák, akkor felolvasom most az eljárással kapcsolatos szabályt, amelyet egyébként önök megkaptak a postaládáikban is. Kértem önöket egy levélben, hogy olvassák el ezt előre, de ha valakinek nem lett volna ideje, fel is olvasom az eljárás menetét. Először kiosztjuk a szavazó szédulákat borítékokban. Pontosabban borítékokat is. Ez már most elkezdődhet. Kezdjék el a teremszolgák. Osszák ki a teremszolgák a szavazat, szavazó cédulákat és a borítékokat. Valamennyi képviselő kap egy cédulát és egy borítékot. Közben persze figyeljenek. Emlékeztetem önöket, hogy akkor érvényes a szavazás, hogyha leadott szavazatok abszolút többségét megszerzi a jelölt. Ha megkapták a szavazó cédulát, akkor arra kérem önöket, hogy a három név közül az egyik mellé tegyenek egy X-et. Egy jelöltet lássanak el X jellel. Csak egy szemét lehet választani. Ha kettőt vagy hármat jelölnek be, akkor a szavazatuk érvénytelen és minden egyéb megjegyzés szerepeltetése esetén is érvénytelen a szavazó cédula. Javítani azonban lehet, ha véletlenül először rosszul írnák be az X-et. Ez úgy történik, hogy új választó cédulát kell kérniük, és az elrontottat azonnal megsemmisítjük. Kérem mindenki maradjon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 szavazásra jogosultak nevét azonban szerepeltetnünk kell majd a jegyzőkönyvben, a szavazók nevét. Ezért kérem, hogy a jelenlevők szavazók ö, feltétlenül írják alá a jelenléti ívet. Cześniej karty do głosowania. Személy igazolványjal igazolják majd magukat, és a választ választási urnáknál írják alá azt, hogy szavaztok. A szavazó szédulát össze kell hajtogatni, és úgy dobni az urnába. A szavazatszámlálók adják le utoljára szavazatukat. Ez tehát a konkrét eljárás. Schlüter kolléga kíván ügyrendi dologban gondolom felszólalni. Yes, Mr. President, according to the... Igen, elnök úr, az eljárási szabályzat szerint a jelöltnek kell, hogy legyen a gazdasági érdekeivel kapcsolatban egy naprakész változata. Minden elnök benyújtotta el az erre vonatkozó dokumentumát, hiszen enélkül nem kezdhetjük meg a szavazást. Tak, e, to te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Igen, ezeket a jelöltek benyújtották, ellenőriztük is ezeket az új magatartási kódex szerint, azonban egyébként erre három hónap idejük is lenne. Tehát megnyitottam a szavazást, kérem, hogy járuljanak a családi nevüknek megfelelő betűvel ellátott szavazó urnához.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

Dear friends, I will Kedves barátaim, ellenőrizni fogom, hogy befejezték-e a szavazást. Befejezték-e a szavazólapok elhelyezését az urnákban. Borszelino asszony, A, B, urna. Befejezték a szavazatok leadását? Borszelino asszony. Kolléganő, az AB urnánál. Befejezték a szavazást? Még nem. Oké. Okay. Jó. Jön, jön Borszain asszony. Box. C és D. Sógor úr, Sógor kolléga. Befejezték a szavazást az urnájánál? Igen, nagyszerű. FG urna. Panajotov kolléga. Befejezték a szavazást? Panajotov kolléga. Befejezték a szavazást? Még nem. Jó, akkor várunk. Várunk. Jó, várunk. Great, great. We will wait. Jó, várunk. Box A, B is coming to me. Thank Az A és B urna már érkezik is. Köszönöm szépen. Mr. Paul, our... Paul úr, kollégánk, az LM urnánál szintén befejezték a szavazást. Nagyszerű. Bagó úr, N és R úrna befejezték a szavazást? Készen vannak, Bagó úr? Igen, remek. Kalinowski úr, S, S úrna befejezték? Jó. Jó. Kálfin kolléga, az S urnánál befejezték? Még hat ember, és a TZ urna, Perello Rodriguez kolléga, befejezték kollégák? Igen, remek. Akkor szeretném megkérdezni önöknél, hogy mindenki szavazott-e, aki kívánt szavazni. Befejeztük tehát? Igen. Kedves kollégák! Proszę wyznaczonych posłów do obliczania wyników głosowania. Akkor befejeztük a szavazást, megkérek minden szavazat számáról, hogy L01 101-es terembe fáradjanak a szavazatok megszámolására. Erre az időre berekeztjük, megszakítjuk az ülést, és a megfelelő hangjelzéssel jelezzük, illetőleg a képernyőn található szöveggel jelezzük az ülés folytatását. 40 minutes. Körülbelül 30-40 percre számítsanak, tehát azt kérném önöktől, hogy a plenáris terembe E, körülbelül 40 perc múlva mindenképp térjenek vissza. Addig felfüggesztem az ülésünket. Köszönöm szépen!